Chers collègues. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk a munkát. Nagyon jó munkát és ritmust és sebességet tudtunk elérni a mai délelőtt. Adott esetben be is fejezhetjük ma délután, de holnap délelőtt folytathatjuk, hogyha mégsem. E, nyilván itt e, az erőforrások része és a flexibilitás része az, ami majd lesz, e, de holnap legkésőbb a délelőtt végén szabadulni fognak, hogyha ugyanolyan ritmusban tudunk dolgozni, mint délelőtt, akkor adott esetben már ma este végezhetünk. Tehát én azt javasolnom, nem, hogy szavazzunk az 1A kategóriáról, az 1A fejezetről. Én úgy tudom, hogy a hármas fejezettel kapcsolatos technikai problémákat megoldottuk, mindenki kapott fénymásolatokat a legutolsó módosítási javaslatokkal a hármas fejezetről, és eh, amiközben ez, eh, vagy amíg ez ténylegesen megtörténik, vagy átnézik ezt, addig az 1A kategóriáról fogunk szavazni. Mindenkinek megvan a szavazó listája, 1A, Mindenkinél itt van a szavazólista? Nos, eh, akkor Alors, catégorie... Tehát egy A kategória. Van egy subblokk, az első subblokk, amely a DB fölötti, a draft budget fölötti módosítókról szól. Ki van mellette? Tehát a subblokk, az első subblokk. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk ami azt jelenti, hogy a DB fölöttiek azok mind kiesnek, a többi. Második eh, subblock below TB, DB ki van, eh, ki van mellette, ellene. Tartózkodók, ezt elfogadtuk eh, egyhangulóan és ez azt jelenti, hogy ezzel sorral kapcsolatos módosítók kiesnek. Harmadik alblokk következik, az új nomenklatúra, ki van mellette, ellene, tart, egy, kettő ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább a külön szavazásokra. Ezek olyan módosítók, amelyek az alblokkokban nem szerepeltek, vagy azok által nem érintettek, és itt a számokról és a commitmentekről, a kötelezettségvállalásokról van szó. 7501 GUE, a raportőr nem támogatja, ki van mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 7531 GUE mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 7517 GUE mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Vertman asszony ugyanezzel a számmal kapcsolatban? Vagy ugyanezt a számot? Akkor ezt eh, lefette az előző szavazás. 45-92 Vertman asszonytól a raportőrnek nem tetszik, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Megyünk tovább és lapozunk. Van egy ECR-es módosító, 8107, a raportőr nem támogatja, ki van mellette, ketten ellene, sokan tartózkodók, elutasítottuk, 75-60 a GUE-tól, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. A zöldek módosítója is a GUE e. és még kettő, ami ugyanez, tehát e, egyenlőek. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. A 7935-ös mellette, zöldeké, e, hárman mellette ellene, tartózkodók. Ezt eh, ugyanaz a többség utasította el. Martin módosító, módosítója, amiről szavazni kell, mert eltér az előzőtől, ki van mellette. Hárman ellene tartózkodók, ugyanaz a többség, elutasítottuk. Következő sor következik. GUE eh, eh, ki van mellette, ellene tartózkodók eh, elutasítottuk, eh, más számokkal egy másik gú, és eh, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. A következő módosító Vertman ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Következő sor zöldek 79-22, raportőr nem támogatja, ki van mellette hárman ellene tartózkodók elutasítva. Következő sor GUE 7599. Ki van mellette? Ellene. tartózkodók elutasítottuk. Újabb GUE módosító a következő sorral kapcsolatban 76.00, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítva. Nos, az ezt következők számokat érintenek, és ezeket visszavonták. Tehát az összegeket érintik, és visszavonták a következőket, tehát ezek eltűntek, és nem is kell róluk többet beszélnünk. Akkor eh, következnek a megjegyzésekre vonatkozó módosítók, tehát csak megjegyzésekről szólnak. Egy olyan tehát elfogadjuk a, a, elfogadjuk a megjegyzéseket, amennyiben elfogadjuk, akkor oda kerülnek. 4914 es az SMA Facing Difficulties témában, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, Rübik módosítója, a raportőr támogatja, ki van mellette, ellene, tartó, ketten tartózkodók elfogadtuk, itre a raportőr nem támogatja, ki van mellette, ketten ellene, sokan tartózkodók, elutasítottuk. Következik ALDE 7747. A raportőr támogatja, a magas beosztású szakértőkről, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Szocdem 7209, ki van mellette? SND, és talán Alda is. Ki van ellene? Többség, tartózkodók. Ezt elutasítottuk következő a közlekedési és zöld módosító támogatja a raportőr, és ki van mellette, ellene, egy ellene tartózkodók elfogadtuk. Ferrera a módosítója a bajban lévő kisvállalkozásokról ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább, és megint lapozunk. Van két módosító, az ALDE 7748-as a szakértőkről, a raportőr támogatja mellette, ellene, egy ellene tartózkodók, elfogadtuk, következő sorral kapcsolatban egy, meg, megegyeznek a módosítók? Kérdezi az elnök külön szavazunk róluk, mondja a titkárság, kompatibilisek, el tudjuk fogadni mind a kettőt. Tehát az első, a raportőr támogatja, ez a 77-49-es, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő, a 77-08-as, ki van mellette, ellene egy ellene tartózkodók elfogadtuk. Nos, ami a következő sort illeti, van egy módosító, egy közös módosító a FEM szakbizottságtól és a szocialistáktól és demokratáktól. Ez a gender sensitive megközelítés. Ehm, gyakorlatilag itt egy költségvetési sor változtatást javasolnak ehm, a New Social Dialogue Nomenclature elfogadása esetén, és már pedig ezt elfogadták, akkor E, valójában ez e, megfelel az új nomenklatúrának. Ki támogatja? Ellene tartózkodók? Elfogadtuk. Nos, e, következő kotinyi módosító kiesik, mert gyakorlatilag az előző szavazás ezt lefette már ezt a témát. Következő foglalkoztatási bizottság 6536-os módosítója, amely a szöveg egy részét szeretné eltörölni, a raportőr nem támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, mondja, javít az elnök, tehát a néppárt elutasítja, ugyanakkor mégis elszigetelt. Következő költségvetési sor következik, Foglalkoztatási és Költségvetési Bizottság közös módosítója, a raportőr támogatja ki van mellette, ellene tartózkodók egy ellenszavazattal elfogadtuk. Ezt követi egy módosító a 6254-es a női bizottságtól, amely a munkahely és a családi élet összeegyeztethetőségéről szól, és ez egyébként a zöldek módosítóját is lefedné. Ki van mellette? A raportőr támogatja. Ki van ellene? A két nagy frakciót ellenzi, de üzemeljük be a szavazógépet, tehát nézzük meg, hogy tényleg el van-e utasítva a dolog, meg egyébként is felébresztjük a gépet déli álmából. <laughs> à, ah, à... Ah. Elé, elé, voté, voté, voté. Szavazzanak, kérem. Lezárom a szavazást. Mindenkinél itt a szavazó lapja, ugye, vagy kártyája? Nos. Álda ellenzi, vagy támogatja, támogatja heten támogatják, és 26-an ellene önnél is van kártya asszonyom. Igen, jó. Oké, okay, elutasítottuk tehát. Ez azt jelenti, hogy a zöldek módosítójáról kell szavazni, ami a 78-71-es ki van mellette. A zöldek, az EPP, a liberálisok és a szocialisták, ez nagyon jó. Ki van ellene Ártong asszony és Martini asszony, ezt a zöld módosítót megszavaztuk tehát. Következő sorral kapcsolatban számos azonos módosító van. 72-35 SND ki van mellette, ellene hárman tartózkodók. Ezt elfogadtuk. és aztán az ALDE 7709-ről kell szavazni? Igen. Better Job Placement, a raportőr támogatja, ki van mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell, ellenőrizni kell. De division. Mert megoszlottak erősen, mégpedig szokatlan módon a szavazatok. Kérem szavazzanak, 37 kártya van bedugva, holott 34-en szavaztak csak, 38 még jó, lezárom a szavazást, 19 mellette, 18 ellene, nincs tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy a Better Job Placement-et elfogadtuk. Következő sor következik GUE 7530. A raportőr nem támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. A szocialisták és a GUE eh, többen vannak, mint a többiek. Um, négy, három módosító, négy van a zöldektől. A kérdésem az, hogy ezeket a szimpatikus módosítókat lehet-e együtt szavazni, bár a raportőr nem szereti őket. Ki van mellette? Négyen. Ki van ellene? Nagyon sokan. Tehát ezt a négyet elutasítottuk. Megint a zöldektől jön egy módosító a közlekedésiekkel együtt. A raportőr támogatja, ki van mellette, ellene, egy ellene tartózkodók elfogadtuk. A Nőjogi Bizottságtól egy módosító, a nők szerepe a tudományban témában ki van mellette, ellene, egy ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő sor, ugyanaz a téma, de egy másik megjegyzés a zöldektől és a Nőjogi Bizottságtól, ugyanakkor az, a raportőr ezt nem támogatja. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, ezt eh, elutasítottuk. Következő költségvetési sor következik. ittre 59.10-es eh, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A Költségvetési Bizottságtól Impact on Health and Environment a raportőrnek nem tetszik, ki van mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Jön egy módosító az Aldétól a senior expertek témájában, ki van mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. Következik egy módosító a 45-14-es a Költségvetési Bizottságtól, a raportőr támogatja, ki van mellette. Nekem azt mondták, hogy a raportőr támogatja, úgy tűnik, hogy időközben meggondolta magát, tehát 45-14-es raportőr támogatja. Ki van mellette? Ellene? Én azt gondolom, hogy a többség mellette volt, de ellenőrizzük. Donc c'est le 45-14. Tehát 45-14-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, 39-en vagyunk kártyával, 37-en szavaztak ebből, mások nem, lezárom a szavazást, 20 mellette, 17-en ellene, nincs tartózkodás, ezt elfogadtuk, Eh, ami azt jelenti, hogy a következő módosító kiesik. Következő sor következik, Alde és Bücs 7752, eh, senior expert témájában raportőr támogatja, ki van mellette, ellene. Mm, elfogadtuk és eh, hamarosan regényt írhatunk a e, szenior szakértőkről, nagyon fontos téma. Itre zöldekkel együtt raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Egy ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik Itre 59-13-as raportőr támogatja mellette. Ellene egy ellene egy tartózkodó e, elfogadtuk. Itre 5907 ez egy sor címét változtatja meg, a raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene, egy ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő sor, Belder eh, Embryonic Cell Research, eh, a raportőrnek nem tetszik, ki van mellette, ketten mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nem, nem, rözsöté, elutasítva, én mondtam rosszul, mondja az elnök. Következő, költség, következő sor megint csak a szenior szakértők, ALDE 7753 ki van mellette? Ellene. Hárman ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő sor, megint senior expert. ALDE 7754, ki van, a raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene. Egy ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő költségvetési sor, Butch Gue a korai elhagyásról raportőr ellenzi, ki van mellette? Egy. Tart, e, ellene tartózkodók elutasítottuk. Van egy másik GUE, a 7619-es új költségvetési sorraportőr nem támogatja, ki van mellette ellene, tartózkodók elutasítva. Nos, ezt követi a hatos oldal non egy azonos módosító az EPP-től és a Kulturális Bizottságtól Education és Training témában a raportőr támogatja, ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ez pedig lefedi a másik EPP-s módosítót és a másik kult módosítót, ugyanakkor a Gressle a senior expertekről szóló módosítóját nem fedi le. Ki van mellette? Ki van ellene? Ezt akkor elfogadtuk. Ezt követi egy Torvalds módosító. A kisebbségi és veszélyeztetett nyelvekről ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Következik a kult módosító EPP, ezek kiesnek valójában, mert a 020102-es sor egy másik e, szavazásnál már meg lett ejtve, következik a 15.02.10-es költségvetési sort a, költség, a Kulturális Bizottságtól, amit viszont szavaztatnom kell. A raportőrnek van egy szóbeli módosítója a megjegyzéshez, amit önök láttak. Ki van mellette? ellene, hárman tartózkodók, elfogadtuk, tehát ez azt jelenti, hogy a következő módosító az kiesik, jön a következő költségvetési sor, az energiahatékonyságról, ki van mellette, ellene, tartózkodók, mellette mutatkozott többség. Na most innentől kezdve kiesnek az erre vonatkozó módosítók, ugyanakkor e, beleértve a, ver, a zöldek és az itre módosítóját is, most pedig akkor a tartalékok következnek. A tartalékok kapcsolatos módosítról akarnak beszélni? Um... Igen. Az első a tájékoztatás. A monetáris unió kérdéseiről. Az Econ szakbizottság csökkentette ezt a sort, a többit azonban tartalékba tette, így a bizottság semmit sem tehet. Ez egy kicsit szerintem durva eljárás. Én azt javasolnám, hogy a 11 milliós tartalék helyett kettőt tegyünk oda, és akkor és akkor ez azzal a feltétellel, hogy jelentést kell tegyenek az eredményességről, tehát a vonatkozó program eredményességéről a szakbizottság elé jelentés kell beterjesszenek. Így módon megkapjuk az év végé a vonatkozó tájékoztatást, ez nem jelentene így problémát. De szerintem eredeti formájában kicsit túl kemény lenne az egész összeget úgy áthelyezni. Ezt javasolnám a szakbizottságnak. A többi tartalék ügyében volt egy a 12.03-as soron pénzügyi jelentés és belső, ilyet auditálás témájában. Ez a jogalkotás állásától függ, hogy hogyan alakul, mihez a jogi alap formát ölt, akkor felfüggesztjük ezt az intézkedést. Az utolsó pedig korábbi, a pénzügyi szolgáltásokra vonatkozó korábbi tevékenységek lezárása, befejezése. Nem ért értek egyet a, a tartaléktétellel itt, mert ez a kifizetések befe, finise volt a kép, úgyhogy itt nincs szükség szerintem tartalékra. Az elsőben tehát kisebb tartalékot javasolnék, a másodikban tartsuk meg, a harmadiknál pedig ne, ne tegyünk semmit tartalékba. D'accord, merci Anne. Rendben köszönjük Anne Jensennek, hogyha jól értettem akkor a második módosítóval kapcsolatban a kettes szóbeli módosítót fenntartod. A harmadikkal kapcsolatban ugyanez. Ja nem, negatív a vélemény. Tehát az egyes tartalékkal kapcsolatban támogatod, de két millióig. A második tartalékkal kapcsolatban fenntartod a szóbeli eh, módosítót, a harmadikat pedig nem támogatod. Így van? Jó, rendben. Akkor folytatjuk. Első 010201-es sorra vonatkozó tartalék, a zöldek módosítója, kétmilliós maximummal egyetért széladó mellette, ellene, senki tartózkodik, elfogadtuk. A második tartalék, az előadó támogatja, a kettes számú szobai módosítóval kiegészít a mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik javasolt tartalék ellenzi az előadó mellette ki van. 1, 2, 3, 4-en ellene mindenki más, tartózkodik-e valaki? Egy valaki, nem fogadtuk el. Csodás. Ezzel tehát az egy a kategóriát befejeztük. És szerepel itt a azoknak a módosítóknak a felsorolása, amelyek értelmüket veszték. Most tehát a hármas szakaszsal folytathatjuk. Ha minden igaz, akkor a legfrissebb kompromisszukkal frissített módosítók listáját mindenki megkapta. Heading 3, hármas szakasz. Az... Bien. Alors, Compromis, premier sous-bloc, above DB. Az első kompromisszum a KT fölötti módosítók mellette, ellene. Egy, kettő, tartózkodik, kettő képviselő. A zöldek elfogadtuk. Így tehát összes többi módosító, ami KT feletti a többi soron, értelmét veszti. Külön szavazás. akár csak korábban. A kötelezettségvállalások és a számokról szavazunk csak. Belder módosító, KT alatt, mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A zöldek visszavonták módosítóikat, GUE módosító, 7629-es mellette, ellene tartózkodik, egy valaki, nem fogadtuk el. Vertman módosító ugyanerre a sorra ellenzi az előadó mellette ki van, tart, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Aztán Jean-Luc azt mondja, hogy blogban szavazzunk a négy darab Vertman módosítóról. Monika bólogat, hogy elfogadja, 1, 2, 3, 4 vert van módosító. Ki van mellette? Kell, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. EFD 8099-es, Andreasen és mások jegyzik ezt a módosítót, ki van mellette? Ellene, többség, tartózkodik, nem fogadtuk el. Következő sor. GUE. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Megint GUE. Egy er, Alda, a három GUE módosítóról szavazhatunk blogban? Elfogadod? Jó rendben, a lap végéig mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az Ehrenhauser módosítóról a GUI-tól számok miatt szavazunk ezen 4271-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. GUI módosító. Ö 93, 76, 93 mellette elne. tartózkodik, nem fogadtuk el. A megjegyzésekről és a tartalékokról fogunk szavazni. GUE Better Access for Financing mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Zöldek visszavonták erre vonatkozó módosítójukat. Következő sor kult 5809-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következő sor megint a Kulturális Szakbizottságtól, megint csak 5811-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AFKO módosítója következik. Promote EP 2014 Elections annak érdekében, hogy minden képviselőt újra válasszanak? Nem, csak viccelek. Ki támogatja? Három AFKO szavazhatunk blogban? Hát gyerünk. Mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. Kezéni úr örül majd ennek. Alde módosító 7744-es mellette. Ellene? Tartózkodik? elfogadtuk. GUE 7630-as módosító mellette. Ketten? Hárman? Te hat a heten? Ki van ellene? Több mint heten. Tartózkodik-e valaki? Nem fogadtuk el, nincs átláthatóság. Következő sor Threat of Ecosystems GUE 7632-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A 49-34-es is szavazunk el mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. FEM szakbizottság módosítója, Include Gender Perspective kitétele mellette ellene tartózkodik többség szerintem a többség nem volt, de ellenőrzik elektronikusan Votez, votez, on est 40, on est 40. Emléletileg 40-en szavazhatunk. 20-19 arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk. Eben eh Astrid. <laughs> bon. Alors, GUE 7637, no funding for this activity in time of crisis. GUE 7637-es, no funding for this activity in time of crisis mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Gájer 4406-os mellette ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Nagyra becsült kollégák. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de contre que de pour, mais il faut vérifier. Euh, voilà, votez, votez. Ha többen szavaztak volna ellene, mint mellette, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Mindenki szavazott, szavazott, szavazott, szavazott, akkor ennyi. 18-20 arányban nem fogadtuk el. Szoros volt. Kájer módosítót elvetettük, folytassuk. Nőjogi Bizottság 62-24-es módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-55-ös mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. C'est le 62-55. 62-55-ösről szavazunk. Votez, votez, votez, il manque des votants. Il manque des votants sur la violence. Neki szavazott az erőszakról? Jó, lezárom a szavazást. 10-25 arányban. Nem fogadtuk el. Ugyanez a téma még mindig. Fem 62-56-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk egy hangúan. gender mainstreaming uh, témában, fem uh, módosító mellette, öten is, ellene, a nagy frakciók tartózkodnak, egy páran visszautasítottuk. A gender budgeting uh, zöldektől a módosító mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Szerintem ez megint csak, igen, csak szoros lesz. Szavazzon mindenki a gender budgeting témájában. Szavazzanak, kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 20-17 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. A következő sor fem és zöldek módosítója mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. És az utolsó fem zöld módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Rendben. Ezzel a hármas szakaszt befejeztük, és tovább léphetünk a négyesre.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 Monika Vertman. Vertman asszony. Frau Vertman. Az ön módosítójáról beszélünk, arról szavazunk. Mellette, gondolom ön mellette van. Ellene? Tartózkodik, elvetettük. Suivante, Alde, avec un amendement. Alde módosító szóbeli kiegészítéssel támogatja az előadó. Az Alda az Alde módosítójáról egy pár szóban. Um Köszönöm. Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy szóbeli módosítót terjesztettünk be az ENSZ a palesztin menekültekkel foglalkozó ügynökségének támogatásáról van szó. Tavaly a parlament egy összegről szavazott, 300 millió eurós tételben az UNRA számára. Szerintem teljes mértékben abszurdum az, hogy most 50 ezret tartalékba teszünk az Európai Bizottság által vég, végrehajtandó értékelés töltébe függővé annak sorsát. Ezt az unra nak egy ENSZ ügynökségnek adott tételről van szó, nem a palesztin hatóságnak, adtuk át ezt, vagy bármely palesztin intézménynek, vagy kormányzati szernek adtuk, adnánk át ezt a támogatást. Tehát 300 ezer euróra van szó. Tartalék nélkül javaslom tehát ennek a meghatározását. Köszönjük, Alda. Hartung úr kér szót. met elk bedrag wat in reserve wordt geplaatst omdat de Europese... Nagyon örülök annak, hogy tartalékba tettük ezt az összeget, mert a számbevőszék és más testületek is több alkalommal írtak arról a jelentésükben, hogy az UNRWA-nak adott Európai Uniós támogatások nem megfelelően kerülnek végrehajtásra, nem számon kérhetőek, nem nyomon követhetőek ezek a tételek. Helyén való, tehát úgy jártunk el. Très bien. Alors, d'abord, ah, pardon, vous voulez parler? Ember, ön is szót kér? Annyi Jensennek adom meg a szót. Um, I have to... Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a költségvetési sor egyrészt az UNRWA másrészt a palesztin hatóság határozza meg kedvegynyezetként. Az undrával kapcsolatban senkinek semmilyen problémája nincs, vagy semmilyen fenntartása az ENSZ ügynökséggel kapcsolatban. Ahol viszont felmerülhetett problémák, az a palesztin hatóságnak jutatott összegek témája. Ezért az új feltételverzió, amely felfüggeszteni a tartalékot. Nagyon körültekintően fogalmaz, azt mondván ki, hogy szeretnénk, az Európai Bizottság jelentéssel élne arról, miképpen alakulnak a fejlemények a palesztin hatóság körül. Mind a kettő, mint mondottam, e- erre a költségvetés sorra esik, tehát az ENSZ szervezete is, meg a palesztin hatóság is. Tehát e- mindez azt szolgálna, hogy a szakbizottságnak fejtsék ki, és ők jelen, segítség nekünk. Ha pedig a magyarázat kielégítő, akkor, akkor megszüntethetjük a tartalékot, illetve felfüggeszthetjük. Ez szerintem helyén való, mert nagyon sok képviselőtársam úgy érzi, hogy amikor korrupcióról beszélünk, meg bíráljuk, bírálunk egyes eljárásokat, akkor mindig körültekintőek legyünk, amikor többlet összegeket bocsátunk rendelkezésre, erre szolgál a, a tartalék, de a bizottság, ha beszámol és meg találja a helyzetet, akkor fel lehet függeszteni a tartalékot, meg lehet szüntetni. Elnézést kérek Vertman asszonytól, hogy Monikának szólítottam, miközben Angelika, úgy ezt mindenki tudja, hogy ez közismert. Tehát Angelika Vertman, nem Monika. Még egyszer elnézést. Talán nem mindenki követte, ezt a fontos és kényes kérdést. Megtudtuk, hogy a szemvevőszéknél folyik egy vizsgálat azokkal a támogatásokkal kapcsolatban, amelyeket az Uniótól kap a palesztin hatóság. Talán emlékeznek, hogy két évvel ezelőtt jártunk a helyszínen, egy társult a külügyi bizottság, a Fejlesztéspolitika Bizottság és a Költségvetési Bizottság közös küldöttsége. Találkoztunk a palesztin hatóságokkal, az izraeli kormányjal, és a gázövezetben is jártunk. Akkor azt tapasztaltuk, hogy összességében megfelelően kezelték ezeket a pénzeket. Azóta a régióban történt ez az, a palesztin hatóságban is vezető csere történt, Gázában az egyiptomi forradalmat követően szintén változott a helyzet. A szemvevőszék eh, szerint eh, eh, a félhivatalos információk alapján azt a be, azt a benyomást kelthették, hogy nincs A vég, évvég előtt nem biztos, hogy e, megszületik a szemüvőszék vizsgálatának a végeredménye, mielőtt az áruszavazást tartjuk. A koordinátorokkal ezt megvitattuk, ezért erre a javaslatra jutottunk, amelyet most felvezetett e, e, a képviselőasszony. A menekültek az ENSZ szervezeten keresztül ugyanis felhasznált pénzekkel kapcsolatban nincsenek fenntartásaink. A érdemes a, ezeknek a pénzeknek egy részét tartalékba helyezni, egész addig, amíg a, a vizsgálat le nem zárul, a szóbeli módosító megfogalmazása is eh, egyértelmű, hogy az Európai eh, Bizottság jelentése, majd ami figyelembe veszi az összes eh, elemet, ennek feltéte, ezt szabjuk feltételeként ahhoz, hogy a tartalékot felszabadítsuk. Harton úr. Elnök úr. Nagy érdeklődéssel figyeltem e vita menetét nagyon aggaszt bármely palesztinának utalt pénzsorsa engem. Én a bizottságnak feltettem kérdéseket ezzel kapcsolatban, és ők azt mondták, ők nem tudják garantálni azt, hogy ennek a pénznek egyetlen része sem egy terrorista célokra. Úgyhogy nagyon komolyan kell vegyük ezt a kérdést. Eider! Tem Heider. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy nagyon helyesen ön is elmondotta, ez a költségvetési sor igen ellenmondásosnak bizonyult. Nem csak a koordinátorok ülésén derült ez ki, hanem költségvetési üléseken is. A fő gond, ugye azért áll fenn ez a tartalék, mert valaki úgy hallotta, hogy a szembevőszék írna, vagy ír egy jelentést. Erről semmit sem tudunk, még a tervezete sem került bemutatásra, az Európai Bizottság sem fért hozzá a szembevőségi jelentéshez, állítólagos jelentéshez. Ezek csak a híresztelések csak. Ezen híresztelések alapján támasztott állítólagos aggályok alapján helyeznénk ezt a jelentős összeget tartalékba, amely egyébként a menekültek életkörülmények javítását szolgálná. Az unrán keresztül folyosandó összegekről is szó van. Szerintem mindezt annak fényében lépni, hogy voltak éppen csak híresztelésekre támaszkodunk, semmiképpen sem helyén való eljárás. Persze, ha a jelentés, ha és amennyiben elkészül az jelentés, és elolvashatjuk, akkor döntetünk annak fényében így vagy úgy. De az, hogy már csírájában úgymond elfolytunk valamit, amiről nem is tudjuk, hogy fennáll, vagy egyáltalán szárba szökkene, az szerintem nem a helyén való, hiszen ez a költségvetési sorok menekültek segítését szolgálja az Andra ügynökségen keresztül, szerintem ez így elég kockázatos dolog. Szerintem először tájékozódjunk, tudjuk meg, hogy van, van-e probléma, és miben áll a probléma, ha van. Aztán lépjünk. C'est un vote politique. Politikai szavazás, egyértelműen politikai jellegű szavazás. Azt hiszem, hogy tudj most már mindenki látja, hogy milyen elemeket kell figyelembe venni. Voilà, donc euh, c'est l'amendement. Tehát az a de 7724-es módosítójánál tartunk ezzel kapcsolatban. 50 milliós tartalékot javasolnak, összesen 250 millió, így tehát az előadó szóbeli módosítóját pedig hallották. Ki támogatja ezt a javaslatot, ki ellenzi, ellenőrizzük elektronikusan.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 46-48-as Angelika Wertmann félemódosító tartalékképzésre, sőt, kettő is van, 46-48-49, blogban szavazzunk, mellette ketten ellene, mindenki más tartózkodik, nem fogadtuk el. Alors, compromis, euh, un autre compromis avec des sous-blocs. Kompromisszumok, KT fölötti alblokk, ahogy ez az előző esetben is volt, ismerik a részleteket, látták a táblázatot, szét lett osztva, ki van mellette, ellene. Ta... Ketten tartózkodók, egy tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Második alblokk KT alatt, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik alblok, új nomenklatúra, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nos, akkor jönnek a külön szavazások, és lapozunk. Une série d'amendements van egy sor GUE módosító. Mindenről lehet esetleg blogban szavazni? Igen? Igen? Azt mondják, hogy igen. Akkor tehát a második oldalon levő módosítókat a Ferrari fogjuk szavazni, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezeket elutasítottuk, tehát Angelika Wertmann módosítója következik, ki van mellette, ellene, ez a 46-40-es tartózkodók elutasítottuk. Van még egy gués, 08 as raportőr nem támogatja, ki van mellette, ketten ellene, tartózkodók elutasítottuk. ALDE 77-21 raportőr nem támogatja, ki van mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Újabb Vertman módosító raportőr nem támogatja, ki van mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Jöve, következnek a megjegyzések. Van egy GUE a független audit testülettel kapcsolatban a raportőr támogatja, ki van mellette? Ellenem? A szocialisták és a raportőr. A raportőr asszony ön nem, nem támogatja? Mellette van, jó, jó. A szocialisták ellenzik ugyan, de kevesen vannak, tehát a többség elfogadta. Következik az AFET 5124, ki van mellette, a raportőr támogatja. Ellene. Tartózkodók, három ellenszavazat volt. Következik Gressle asszony, raportőr támogatja. Ki van mellette? Ellene. Hárman tartózkodók, elfogadtuk. Következik AFET, módosító. Az SND kért egy két részben történő szavazást. Az első odáig tart, hogy Including by the EU Institute for Security Studies raportőr támogatja, ki van mellette, ellene. Ez az első rész. A szocialisták ellenzik az első részt? Jól értem? Tartózkodók? Akkor az első részt elfogadtuk, második része a maradék. Ki van mellette? Ellene. Egy-kettő tartózkodó, három, tartózkodók. Mind a két részt elfogadtuk, különböző többséggel, de elfogadtuk. Következik GUE 8204, No funding for actions with military character, tehát a katonai célú fellépéseket nem támogatjuk, raportőr ellenzi, ki van mellette. Négyen ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. A Gressle módosító következik, EU Trust Fundok eh, raportőr támogatja mellette, ellene, hárman tartózkodók, elfogadtuk. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Következő költségvetési sor következik 4835, GUE és zöldek, eh, GUE és költségvetési raportőr nem támogatja, ki van mellette egy-kettő ellene tartózkodók, elutasítottuk. Következő az AFET-től az EU Trust Fund Contribution témájában ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve módosító következik, újságírók, fiatalok és nők témájában. Ez egy érdekes kategória. ez, ez most egy kiegészítés, vagy ugyanaz? Na mindegy, a raportőr támogatja. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Úgy láttam, hogy az igenlők vannak többségben, de ellenőrizzük, mert a zöldek nem nagyon szavaztak. Voté, voté, voté. Kérem szavazzanak. Tehát újságírók, nők és fiatalok. Tehát nem tudom, ki kit szeret, újságírókat, vagy a fiatalokat, vagy a nőket. Mindenki szavazott? Mikrofonon kívüli megjegyzés. Elutasítottuk. 17 eh, ellene, de eh, mellette 19 ellene. Tehát nem szeretjük az újságírókat, a fiatalokat és a nőket. Ilyen egyszerű, egyszerű az élet. Eh, következő sor következik. Ez egy szövegtörlésre irányul. A raportőr támogatja mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő költségvetési sor, zöld és deve, a raportőr támogatja mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk következő 5508 ezt már korábban megszavaztuk, illetve szavaztunk róla. Azt mondják nekem, hogy a lap alján vannak olyan megjegyzések, amelyeket át kell tenni az új nomenklatúra miatt más sorokba. Az első módosító Gariga visszavonta a módosítóját, de az AFET szakbizottság nem vonta vissza. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai senior szolgáltatások hálózat, ez megint egy új dolog, ez egy hálózat. A raportőr nem támogatja, ki van mellette? Ellene? tartózkodók, elutasítottuk. Van egy másik módosító, ez nagyon szimpatikus Gressle Ferber a senior szolgáltatásokról. Raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk, és aztán költségvetési módosító trust fundokról a raportőr támogatja, ki van mellette? Ellene ketten ellene tartózkodók elfogadtuk. Nos, lapozunk, nőjogi és zöld módosító, a nemek egyenlősége témájában ki van mellette, ellene, hárman tartózkodók, ezt elfogadtuk. A deve módosítót már lefette egy másik változtatás, AFAT, AFET módosító eh, Gariga ugyanaz, mint az előbb eh, Salvador visszavonta, de valójában mégis megmaradt, a raportőrnek nem tetszik, ki van mellette. Senki? Ellene? tartózkodók elutasítottuk. Következik eh, szenior szolgáltatások, következő módosító, gondolom ugyanez lesz a többség, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik DEVE E, mégsem következik, mert azt már lefette más, 41-55 Garigától visszavonta, aztán szavazhatunk blogban ALDE és költségvetés, Senior Service és EU Trust Fund témában ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A DEVE 5574-et már egy másik szavazás lefette, Gariga 41-56-ot visszavonta, együtt szavazunk az ALDE költségvetési Senior Services és EU Trust Funds témában ki van mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megint csak egy deve, amiről már volt szó, illetve nem kell szavaznunk. Ugyanez végig a szavazás? Tehát az Alde, Gressle, Gressle, ez mind, ezen már túl vagyunk, nézzük, én azt javaslom, hogy a DEVE 5588-ashoz ugorjunk, mert az a Global Public Goods and Challenges címet viseli ki van mellette, ellene ketten tartózkodók, elfogadtuk. A Geriga következő visszavonta, Eh, senior Services, illetve EU Trust Funds, gondolom, hogy ugyanazzal a többséggel elfogadtuk, mint a múltkor, van egy losing, eh, mégpedig két részben. Első rész eh, hozzáadott szöveg, ki van mellette, a raportőr nem támogatja, ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk, többség elutasított. A második része Free Access to Water ki van mellette, a raportőr támogatja, ki van ellene. Elutasítottuk. Tehát nem lesz hozzáférés a vízhez, mert ezt elutasítottuk. 55-39 mellette raportőr támogatja, ellene tartózkodók elfogadtuk. Gariga megint csak visszavonta, megint csak Senior Services és EU Trust Fund, ezeket elfogadottnak nyilvánítom. Deve 5531 eh, címváltozás ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megint EU Trust Fund eh, ki van mellette, Gressle ellene tartózkodók elfogadtuk. Gariga visszavonta, Megint Senior Services, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Békeépítésről szervezett konferenciák, Deve 558 ki van mellette, ellene. Ezt géppel ellenőrizzük. Vote électronique sur... Euh, Gépi szavazás következik a DEVE 558-as módosítójáról. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 20 mellette 19 ellene, tehát ezt elfogadtuk. Affet 5154. A raportőr támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Következő sor. Ugyanez a módosító, ki van mellette Ugyanez a többség gondolom, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Senior Services, erről már ne szavazzunk. Ha valaki meggondolja magát a Senior Services és a Trust Fund témában, kérem közöljék, mert úgy veszem egyébként, hogy ugyanazt gondoljuk. Gariga, Gariga is mindent visszavont, úgy látom. E, jó, Affet Adequate Appropriations, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Torvalds Balti tenger, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Másik Balti tenger, a FET 5121 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Még egy még kettő balti tenger módosító van, egybe is lehet róluk szavazni? Az affetet és a torvalcot? Jó, akkor ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Egy tartózkodás van. Ami azt jelenti, hogy van kettő Gressle Trust Fundokról, együtt lehet? Mellette? Ellene? Tartózkodók? Akkor ez a Trust Fund téma. Deve? Millenium fejlesztési célok, mi ez az MDG? kérdezi az elnök. Nos, ez a milleniumi fejlesztési célok. Goals, nem goats, nem kecskék, hanem célok. Tehát e, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk Belder antiszemitizmus mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük géppel. Tehát Belder 41-13. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette 20 ellene egy tartózkodás elutasítottuk. EPP 7403 affettel együtt, ki van mellette, a raportőr támogatja, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, és egy EFT e, címváltoztatás van, e, raportőr ki van mellette, ellene, tartózkodók, hát ezt e, nagyon kevesen tették fel a kezüket, úgyhogy ezt ellenőrizzük. Donc vous êtes gentil de voter électronique sur le... Kérem szavazzanak az utolsóról, a 8093-asról. Oké, okay, le vote est clos. Lezárom a szavazást. Ez is, ez nem annyira szoros, mert ketten szavaztak mellett és 36-an ellene. Tehát ezt elég nagy arányban elutasítottuk. Jön a négyes, illetve a négyes fejezetet, akkor ezzel lezártuk. Akkor ott van a listája azoknak a módosítóknak, amik okafogyottá váltak, és fordulok a titkársághoz, kell -e még szavazni valamiről ma délután. Azt mondják, hogy igen, tehát ne hagyják el a termet. utolsó. Egy fél tucatnyi szavazás van már csak hátra. Outside MFF, tehát többéves pénzügyi kereten kívüli kérdésekről, kivéve a rugalmasságot, mert arról majd holnap szavazunk. Tehát ami a mi nagy gyűrűs füzetben van, az az utolsó oldal. La toute dernière page du gros cahier. Ez nálunk 104-es oldal. Porte euh, le numéro 4.1. Parliament's position, amendments, etc. Parlament álláspontja 4, zárójel 1-es dokumentum számot viseli ez. Mindenki készen áll? Tout le monde est prêt? Yeah, now it's...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 remélem, hogy ugyanaz, mint nálam, ami az Outside MFF sort illeti, szavazunk a kifizetésekről, kötelezettségvállalásokról, megjegyzésekről, és akkor semmi nem marad holnapra. Az EGF, Peter van Dalen módosító, a raportőr nem tudom, mit akar a raportőr. Önök látják, önök tudják, a raportőr ellenzi. Ki van mellette? Egy ellene. Majdnem mindenki más tartózkodók, akkor ezt elutasítottuk. Ez 590-es SND módosító ki van mellette. Ellene többiek, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 382-es Riké úr kap szót a következő módosítóval kapcsolatban a számok és a megjegyzések témájában külön szavazást kérnék, ha lehet. Tehát külön számokról és külön a megjegyzésről. Nos, akkor a 382-es módosítóról szavazunk, ugye? És ön pedig részenkénti szavazást kért. Először tehát az összegről, a számról szavazunk. It's the same. It's the... Ada, have you, have you seen the remarks? Látták a megjegyzést? Elolvasták? De megbíznak a, az előmutogatójukban, a koordinátorukban jól van. Tehát a 382-eshez kötődő szám, ami egy 20 milliós összeg. Ez kifizetés? Nem, 70 millió kifizetés. D'accord, 70 20 payments. 20 milliós kifizetés, helyesbít az elnök. Ki van mellette? Az összegről szavazunk. Ellene? kifizetésekről szavazunk most? Okay. It's outside the MFF. Outside MFF. Tehát mindenről szavazunk. Kifizetésről, kötelezettségvállásról, megjegyzésről. Egy problémám van. Számomra az egész kérdése a emergency segélytartaléknak arról szól az egész, hogy a humanitárius kifizetésekre többet adunk kicsit aggaszt, hogyha kiszivazzuk ebből a körből. Elnök, holnap fogunk erről szavazni. Tehát most csak az IGF a szavazás tárgya. Rendben? És aztán majd szavazzunk a 382-esről, a, a konkrét számadatokról. A jelentős többé lenne van. a déjà A számokra szavaztunk? Nem számoltuk meg. Tehát újra kezdem a szavazást. Tehát 382-es az összegről, a számról szavazunk. A raportőr nem támogatja. Ki van mellette? Ellene? 4, 5, 6, 7, 8. Abszent. 8. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Na, most akkor jön a megjegyzés. Kipú. Mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Tehát az, az összeget elfogadtuk, a megjegyzést elutasítottuk. Megyünk tovább 4485-ös Kotinyi. Az összeget itt már elfogadtuk. Ugyanaz, ugye? Itt most csak a megjegyzésről szavazunk. Ugyanaz a megjegyzés? Akarok-e Kotinyiról szavazni? Mert a Kotinyit akkor már lefettük. Az Aldiról szavaznunk kell a 780-asról? Az is megjegyzés. A raportőr mellette van, ki van mellette? Ellene. Egy, kettő. És a szocialisták. E, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Voté, voté, voté, voté, voté. Kérem szavazzanak. Huszonhét mellette, 12 ellene, nincs tartózkodás, ezt elfogadtuk. Ugyanilyen módon e, a 43-38-as, e, ez is le van fedve? Ez is megjegyzés Szavazunk? Lefettük már korábban egy másik szavazással. Akkor nem szavazunk az Emergency and Reserve-ről, viszont szavazhatunk az utolsó sorról Reserve of the European Union Globalization Adjustment Fund, és a 387-es van ott, a KT fölött a raportőr ellenzi, ki van mellette el, ta, ellene. Majdnem mindenki tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Tehát, kedves kollégák, bravo, jól dolgoztak. Maradt holnap reggelre, délelőtre a kifizetésekről való szavazás, a flexibilitás, a rugalmasság, illetve a humanitárius eszköz. És az erőforrások, a, a pénz, a saját erőforrások. Az gyorsan fog menni, és én arra törekszem, hogy minél hamarabb elmehessenek holnap délelőtt. Ma este azonban nem tudjuk befejezni, de holnap délelőtt befogjuk. Tehát ezzel én lezártnak nyilvánítom a mai ülést. A koordinátoroktól azt kérem, hogy mielőtt elmennek a teremből, ha beszéljenek egymással, és, kér, és, és közöljék velem, hogy akarnak-e koordinátori ülést, tekintettel arra, hogy a tolmácsok még tudnak maradni, vagy holnap inkább 8-kor, 8.30-kor a szavazás előtt találkozunk, vagy egyáltalán nincs szükség arra, hogy találkozzunk. Tehát eh, a tolmácsokat kérem, hogy még két-három percig maradjanak, hogy kiderüljön, hogy eh, szükség van-e még rájuk, vagy ők is hazamehetnek.